Az Aldétól kaptam egy kérelmet a következő személyekkel kapcsolatban. Patrice Lalonde a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottságban lesz tag, és Thierry Cornillé pedig a Gazdasági és Monetáris Szakbizottság tagja lesz. Vannak-e megjegyzések? Nincsenek, akkor ezeket a kinevezéseket is elfogadottnak tekintjük.